Az elnök. Kérek mindenkit, kedves hölgyeim és uraim, hogy foglaljanak helyet. A február 12-én felfüggesztett ülést újra megnyitom. Das Protokoll und die angenommenen Texte der Sitzung vom 12. A február 12-i ülés jegyzőkönyveit szétküldtük, van-e ellenvetés? Eh,